és reméljük, hogy sikerül elérnünk azt a célt, hogy teljes mértékben megszabaduljunk a halálbüntetéstől. Köszönöm a figyelmüket. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Köszönjük, Kallas biztos úr. Hat állásfoglalási indítmányról fogunk szavazni az eszmecsere után, még ma délután. De előbb meg kell tárgyalnunk a harmadik közös állásfoglalásra irányuló indítványt, David Kato ügyét Ugandában. David Kátót meggyilkolták. Lunacek asszony kap másfél percben szót. Tisztelt elnök úr, biztos úr, mindannyian azt szerettük volna, hogy David Kátó még éljen. Mert tavaly novemberben még minket is meglátogatott, itt volt, és a leszbikusok és melegek jogairól beszélt is ebben a körben, és nagyon egyetértettünk vele. Nagyon örülnénk, hogy, hogyha nem kellett volna neki is arra a sorsra jutnia, mint sok társának, különösen azért, mert ő ö, aktívan fellépett ö, a szexuális kisebbségek jogaiért. Örülök, hogy egységes, hat frakció által közösen benyújtott állásfoglásban meg tudtunk egyezni, elítéljük azt a körülményt, azokat a körülményeket, amelyek között őt meggyilkolták, hiszen ez gyűlöletbeszéd miatt következett be, és Ugandában nagyon kiterjedt a szexuális kisebbségek üldözése. És igenis ebben az országban is joguk van szabadon élniük ezeknek a kisebbségeknek. Az Európai Uniónak felelőssége van a jogok érvényesülésében, és David Kato szomorú esete felkiáltó jel számunkra is, és minden más olyan országban, ahol hasonló dolgok történnek. Catherine Ashtonnak itt egyértelműen kell fellépnie. Reméljük, hogy megvédi a leszbikusok és melegek jogait minden Európán kívüli országban is. Köszönjük, Lunacek asszony. Most Sáke asszony következik másfél percben. Thank you, President. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, kollégák! Sürgősségi határozatot kívánunk, állásfoglalást próbálunk elfogadni, ha most harmadjára a melegek joga ügyében. Pont az volt a célja a korábbiaknak, hogy megelőzzük azt, ami David Kátóval történt, akit brutálisan meggyilkoltak. Európában és világszerte, sőt még ebben a házban is tapasztalható a melegek elleni diszkrimináció. David Kato gyilkosságának ügyét ki kell vizsgálni, az elkövetőket bíróság elé kell állítani, és véget kell vetni az intoleranciának, meg kell vizsgálni a melegek jogének helyzetét Ugandában. A Rolling Stone újság, illetve az ugandi parlamenti képviselők is bűnösek a gyűlölet beszéd bűnében. David Kato megölése óta az állami szervek nem emelték fel a hangjukat ez ellen. Újra és újra napirendre kell vennünk ezeket a jogokat, amelyek alapvető emberi jogok. Nem fognak minket elhallgattatni ez ügyben. Remélem, hogy azon képviselők a e házban, akik nem szívesen állnak ki a melegek jogai mellett, elgondolkoznak most azon, hogy soha nem lehet indokolt valakinek a meggyilkolása, és hogy ezt egyhangúan el kell ítélnünk, ahogy azt más kisebbségek jogainak a tiprása esetén tesszük, például, hogyha a keresztények jogait sértik. Meg vannak az eszközeink arra, hogy a kisebbségek, például a melegek jogait biztosítsuk Ugandában is. Köszönöm. Köszönjük, Sáke asszony. Egy percben Tanak úr következik. The murder of David Cato is the direct result of the hate... David Cato meggyilkolása az LGBT közösség elleni ellenséges viselkedés eredménye. Ebben az országban kétszer már tavaly tapasztaltuk azt, hogy Ugandában bizonyos képviselők halálbüntetést akartak az úgynevezett azonos nemű tevékenységek miatt Egyszerűen elkerülhetetlen ez a bigott magatartás, mert sajnos Kéri Kato esetében bebizonyosodott, hogy veszélyeztetik az életét ezeknek az embereknek. Ő a homoszexuálisok jogait vészte, védte, a Rolling Stone pedig a fényképeiket és a címüket is nyilvánosságra hozták, és azzal a felhívással fordultak az emberek közé, hogy akasszák fel őket. Ez egyszerűen undorító, ezt egyszerűen nem lehet elfogadni és, elfogadni, és hivatalosan el kell ítélni. Remélem, hogy a Pánafrikai Parlament Európai Parlamenti Delegációja megtesz mindent annak érdekében, hogy megvitassák kato úr halálát, és általánosságban az EU a továbbiakban is elkötelezi magát amellett, hogy igenis csak akkor ad pénzügyi támogatást az afrikai országoknak, hogyha valami előrelépést tapasztal. Köszönöm. Köszönjük, Tának úr. Verzsia asszony következik egy percet, egy, milyen másfél percet kap. Köszönöm, elnök úr. Harmadik állásfoglalása ez az Európai Parlamentnek a mandátum óta az LGBT lakóság ellen Ugandában. Ma David Kato esetét vizsgáljuk, akit több szervezet is gyilkosság áldozatának nyilvánított. Az Abati, a Bahati törvénytervezet olyan büntetést akar bevezetni az LGBT emberek vonatkozásában, ami életfogytiglani börtönbüntetés, sőt halálbüntetés is. Az LGBT közösséggel szemben egyszerűen elviseltetlenné vált a helyzet, főleg az evangelisták, a fundamentalista evangelisták is így viselkednek velük. bár a választások követke, közelednek, de gyakorlatilag a jelölt már is biztosabban, hogy újra választják. Ami az emberi jogokat illeti, nem hajlandó tiszteletbe tartani kötelezettségeit, pedig az LGBT jogok részei az egyetemes jogoknak és mindannyiunknak csatlakoznunk kell Ban Ki-moon úr felhívásához az emberi jogok terén. Köszönjük, Verzsi asszony. Ne haragudjon, önnek is azt kell mondanom. Nekünk villognak a lámpák, hogyha a tolmácsoknak gondja van a tolmácsolással, és tudom, hogy nagyon jók a tolmácsaink. A tolmácsolás minőségét korlátozza hogyha kétszer olyan gyorsan felolvassák a szövegeiket, mint ahogy a normális beszéd tempó ezt lehetővé tenni. Ha kétszer mint akarnak elmondani egy percben, mint amennyi lehetséges, akkor ezt nem lehet 23 nyelvre értelmesen letolmácsolni, és ez nem a tolmácsok hibája. Kelly úr következik, egy percet kap. Kelly úr viszont nem kapcsolja be a mikrofonját, nem halljuk. Sorry, but But the question how many speaking time we have altogether... Azt, hogy ki mennyi ö, felszólás időt kap, azt nem én döntöm el, mondja az elnök. A tolmások által nem hallható Tenok úrtól elhangzott felszólalásra. Kelly úr. A fejlett világban élők számára, illetve a fekete Afrikában élők számára, a fekete, fekete-afrikai helyzet egyszerűen elképzelhetetlen és hihetetlen. David Kato eh, fontos emberjogi aktivista, a SMAG eh, eh, szervezet vezetője volt, a Rolling Stone magazin ellenük fordult, egyébként ezt az ügyet a bíróság elé vitte, meg is nyerte, méghozzá azért, mert bitóra velük felszólítás alatt tették közzé a képüket és a nevüket. Végül azonban David Cartot brutálisan meggyilkolták. 2009-ben egy homoszexuálisok ellen irányuló törvényjavaslatot nyújtottak be, amelyek törvényen kívülivé illegálisá tették volna az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot, és három év börtönbüntetéssel is büntették volna ezt. Ugandában választások lesznek, és európai szinten kell fellépnünk annak érdekében, hogy a melegek jogait tiszteletben tartsák. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kollege. Köszönjük, Kelly úr. Következő felszólalón Cashman úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szomorú pillanat, amikor olyan állásfoglalást kell elfogadnunk, amikor emberi jogi harcos haláláról van szó. Én személyesen is találkoztam vele, amikor meglátogatott minket, és akkor is azért küzdött, hogy az Ugandában élők jogaiért küzdjön. Magam is meleg emberként köszönöm, hogy önök egységesen támogatják ezt az állásfoglalási indítványt, amely kimondja, hogy a szexuális kisebbségek jogainak megvédése univerzális feladatunk. David Kelto emlékének nem csak azzal kell adóznunk, hogy követeljük a gyilkosok bíróság elé állítását. Értelmetlen meggyilkolását ennek a kiváló fiatal embernek, hanem azzal is, hogy Afrika egészében, ahogy Tanak úr is kiválóan elmondta, az emberi jogokért fellépünk túl könnyen, túl adunk támogatást, és ö, Részben pedig mi is bűnösök vagyunk, mert a kolonialista időszakban gyökereznek ezeknek a problémáknak a gyökerei. 38 embert fenyeget a halál büntetés Szudánban, Algériában, Mauritániában és Nigériában is tehát az Európai Unió egy kicsit úgy viselkedik, mint az elefánt a porcelánboltban, mert soha nem beszélünk arról, hogy részben mi is a bűnösök között vagyunk. Vielen Dank, Herr Kollege Köszönjük, Cashman úr. Most a frakciók felszólalóinak adok szót. Kretu Köszönöm szépen a szót. Én is úgy gondolom, hogy a szexuális kisebbségek jogainak megsértéséről folyó vita Ugandában elgondolkodáshoz kell, hogy vezessen, hogy milyen eszközökkel kell harcolnunk az emberi jogokért elemeznünk kell azt is, hogy milyen mértékben tud az európai diplomácia ebbe belefolyni. Ezért állásfoglalást fogadtunk el az ugandai homoszexuálisok vonatkozásában, illetve azon bűncselekményekkel kapcsolatban, amelyek ezeket a kisebbségben levőket bélyegzi meg. Az európai intézményeknek eszközökhöz kell nyújniuk, mégpedig olyanokhoz, amelyek rendelkezésükre állnak. Az ugandai hatóságokat fel kell szólítani arra, hogy az alapvető jogokat tartsák tiszteletbe, hogy megfelelően kinyomozzák azt, hogy mi történt, és biztosítsák a jövőt is. Úgyhogy kérem, hogy a bizottság ebbe még erőteljesebben folyjon vele. Köszönöm szépen. Köszönjük, Kretu asszony. Most Tain kolléga kap egy percben szót. Igen, tisztelt kollégák! Ma már a harmadik állásfoglalást fogadjuk, fogadjuk el az ugandai szexuális kisebbségek elleni fellépések miatt. És időközben ez már, ez az üldöztetés, az üldözés a kiskorúakra is kiterjed, és egy az USA-ból származó keresztény szekta uralkodik most el a normális többség fölött, ők keltik a gyűlöletet. Ezzel az állásfoglással ö, egy olyan eset kapcsán ö, lépünk most föl, amikor David Kátót a nyílt utcán nappal többen megtámadták és megölték csak azért, mert homoszexuális. Tehát ö, itt ez egy súlyos helyzet, és Uganda kormánya felelős, mert hagyja a gyűlöletbeszéd elburjánzását, tehát a kormányt ilyen értelemben is kritizálni kell majd. Köszönöm szépen, Tájén asszony. Most Roméva Irueda úr kap egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. Én is egyszerre vagyok szomorú és bosszus, hogy David Kato ilyen brutálisan eh, megölték, azonban éppen most kell eltökéltnek és határozottnak lennünk, és fellépni nem csak az ilyen gyilkosságok ellen, hanem bármiféle diszkrimináció ellen, amelynek az alapját a szexuális orientáció adja. Afrikában a homoszexualitás csak 13 országban legális, és 38-ban tiltja a törvény. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, ezzel ellen politikai és gazdasági téren is fel kell lépnünk. Mindig hozzá tudunk járulni gazdaságilag a politikai céljaink eléréséhez. A melegek üldözése, üldöztetése olyas valami, amely gyakorlatilag menekült státuszt garantálna valakinek, amely alapján az Európai Uniónak be kell fogadnia. Hány embernek kell még meghalni, amíg változtatunk a helyzeten? Kérdem én. Köszönjük szépen, Romévai Rueda úr. Csárneszki kolléga kap egy percben szó. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Elnök úr, nagyon köszönöm a szót. Harmadik alkalommal beszélünk erről az országról. Ez eléggé lehangoló. Egyetértek az előttem szólókkal, nem csak az emberi jogokról van itt szó egy bizonyos embercsoport esetében. Itt általánosságban van szó az emberi jogokról, de persze a kisebbségek ö, rendkívül kiszolgáltatottak. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament hangja nagyon fontos, hogy ne süket fülekre találjon. És persze egyhangúan kell szólnunk. Nyilván mindenki másképp és másképp fogalmazza meg a kérdést. Aztán ott van az LGTB csoport jogai. Védeni kell az ő jogaikat is, támogatni kell őket, mert igenis biztosítani kell a jogokat számukra, hogy politizálhassanak is. Köszönöm szépen. Dank, Herr Kollege Czarnecki. Soweit die Redner. Köszönjük, Czarnecki úr. Redner, beziehungsweise eine Most egyetlen saját jogon feliratkozott felszólalom következik. Köszönöm szépen David Cato brutális meggyilkolása, aki az egyik legismertebb emberi jogi harcos volt Afrikában, egyértelműen a gyűlöletbeszéd következménye. Nem csak a gyilkosokat kell megbüntetni, hanem a gyűlöletbeszéd társadalmi környezetét kellene orvosolni. 38 afrikai országban a homoszexualitás még mindig bűncselekménynek minősül, és négy országban halálbüntetést is ki lehet szabni emiatt. Ha az Európai Unió az afrikai demokratizálódás pártján van, akkor nem tűrheti, hogy ez így maradjon. Mennyi vérnek kell még folyni, hány embernek kell még meg kell meghalni ahhoz, hogy a nemzetközi közösség végre betartassa a nemzetközi normákat. És az egyháznak lenne ebben fontos szerepe, hiszen az egyház hallgatólagosan vagy akár aktívan is hozzájárul a gyűlöletbeszédhez. Ez elfogadhatatlan. Vielen Dank, Frau Kollegin Szeniszi. Köszönjük szépen, szinasszony. Most hallom, hogy még egy felszólalónk lenne. Sinclair úr kért ugyanis gyorsan szót. Thank you. I'd just like to make a point. Köszönöm. Ügyrendi javaslatom lenne most harmadszor fordul az elő, hogy megígérték, hogy hozzászólási időt kapunk, csak azért, mert független képviselők vagyunk, nem jelenti azt, hogy nekünk nincs mondani valónk. Folytatva az érdemi hozzászólásomat, szeretnék gratulálni Dávid Kátónak, igen, bátor ember volt és kiváló munkát végzett, nem csak a saját jogait, hanem más LGBT közösséghez tartozók jogait is védte, Ugandában és Afrikában. Roppant szomorú, hogy októberben itt járt e házban, és úgy tűnik, hogy a nemzetközi közösség és mi nem hallgattunk a szavaira, nem figyeltünk rá eléggé, és most pedig e, gyilkosság áldozatává vált. Elképesztő, hogy Ugandát támogatjuk gazdaságilag. Remélem ezt felülvizsgáljuk, és hogyha nem kapnak amnestiát a, mm, azok, akiket ilyen cselekményet ítéltek el, akkor beszüntetjük a támogatásokat. Végezetül hadd mondjam el, hogy az elnökség, az Európai Unió elnöksége, a magyarok úgy döntöttek, hogy egy e, júniusban betiltják a meleg felvonulást. Ja. Köszönjük szinkler kolléga úr. Azt kérdezik most tőlem, hogy miért nem kaptam meg a felszólalási felszólalás igényét. Öntől kérdezem pontosabban, hogy miért nem kaptuk meg munkatársaitól meg, hogy ennek mennyi a felszólalás ideje. Ha kollégái ezt nekem elküldték volna, akkor nyilván megadtam volna a szót, nem kaptuk meg időben ezt a szöveget. Érdekelne, hogy milyennek az oka. Most a spontán felszólalók következnek, és Szilvesztris úrnak adom meg a szót először. Köszönöm szépen, elnök úr! A David Kato gyilkosát el kell ítelni, és a gyilkosságot is, mint az Európai Unió politikai lépését kell felfogni, ennek az elítélését. A kisebbségek elleni erőszakos fellépést, kulturális, etnikai kisebbségek elnyomását folyamatosan napirenden kell tartanunk. Például Alexandriában a kopt keresztényeket is üldözik, csak azért, mert hitüket akarják gyakorolni. És ugyanide tartozik a meleg jogok védelme. Ugandában persze nem könnyű a kisebbségeket megvédeni, mert még az üzleti profit is ott van motivációként a háttérben. Az EU-nak, ha támogatást nyújt ezen országoknak, akkor feltételekhez kell azt kötnie. Köszönöm szépen. Jettem meg ki azt a egy percben szó. Köszönöm, elnök úr. A gyűlölet és az emberi lábbal tiprása az továbbra is folytatódik világszerte. David Kato halálesete újabb szomorú példája annak, hogy folytatódik a diszkrimináció és a brutalitás a szexuális kisebbségek ellen. Kato úr gyilkosságát ki kell vizsgálni alaposan, és az elkövető vagy elkövetők eh, mindenképp a bíróság elé kell, hogy álljanak. Azt olvashattuk, hallhattuk, hogy a Rolling Stone magazin például David Kato halálát követelték nyilvánosan. Ezeket is megfelelően kell kivizsgálni. Elnök úr, el kell, hogy mondjam, hogy az ugandai miniszter, aki azt mondta, hogy a homoszexuálisoknak nincsenek emberi jogaik. Én e- amikor ezt hallottam, nem hittem a fülemnek. Dank, Frau Kollegin Jéthé. Köszönjük, asszony. A spontán felszólalók között utolsóként Tudent Hornstein asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha Ugandára gondolok, és arra, hogy milyen gyönyörű ez az ország, és mégis mennyit szenvedett már amin óta, és milyen az emberi jogok helyzete, akkor csak köszönettel tudok azokra gondolni, akik ezt a problémát most felvetették. A gyűlöletbeszéd ebben a konkrét esetben egy tabloid újság, ma megjelent cikk benyilvánult meg, és nem tudom, hogy mit csinál ilyenkor a Red Watch például, hogy lehetséges az, hogy egy újságban gyilkosságra való felszólítással képe, címe megjelenik egyéneknek. Ez annyira explicit lábbal tiprás az emberi jogoknak, egyébként az interneten is megnyilvánul ez, amit nem lehet nem elítélni. Köszönjük szépen Tónut Hohenstein asszonynak. Ezzel lezárom a spontán felszólalások körét, és Kallász biztos úrnak adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is hadd emlékezzek meg David Kátóról, és adózzak az emléke előtt. A David Kato egy bátor emberjogi aktivista volt, aki nem félt senkitől, amikor a melegek jogaiért kellett kiállni. A mele- David Kato és más melegek életét fenyegetése kapták, érték, David Kato mellett más melegjogi aktivisták nevét, képét is kiadta a Rolling Stone helyi újság, és mellette azt írta Bitóra velük. Ezzel veszélyeztette az életüket. Pert nyert a Rolling Stone újság ellen. Január 3-án a szugandai mm, felső, legfelsőbb bíróság kimondta, hogy valóban jogsértést követtek el, és kártérítést is megítéltek a három érintett számára. Pár nappal később eh, meggyilkolták brutálisan David Katot. Az ugandai hatóságokat arra szólítottuk fel, hogy alaposan vizsgálják ki David Kato halálát, és bizonyosodjanak meg arról, hogy az elkövetők elnyerik méltó büntetésüket. David Kato eh, nagy veszteség, a globális eh, melegjogi mozgalom számára és Uganda számára is. És jól mutatja, hogy az LGBT közösség tagjai mennyire kiszolgáltatottak Ugandában és eh, világszerte. Halálát követően egy másik helyi újság elképesztő inzultusokat eh, írt a melegekről. A Bahati törvénytervezet, amelyet benyújtottak az ugandai parlamentben egyelőre nem került elfogadásra, de az új parlament választásokat követő felállása után nyugodtan elfogadhatják. Az EU álláspontja az LGBT közösség tagjával kapcsolatban egyértelmű, a, a homoszexualitás kriminalizációja ellentmond a nemzetközi jognak. Ez a Bahati törvénytervezet az ENSZ eh, normáknak is ellentmond, amely tiltja a szexuális orientáció, illetve nemi identitás alapján történő hátrányos megkülönböztetést. Az ugandai kormányzattal eh, jó néhányszor felvetettük a legmagasabb szinten az elnöknek, a miniszterelnöknek, a külügyminiszternek, a igazságügyminiszternek eh, és az Emberjogi Bizottság vezetőjének is. Január 9-én az Emberjogi munkacsoport ehm, Ugandában meghívta a jogi aktivistákat, hogy számoljanak be arról, hogy mit lehetne tenni az LGBT közösség tagjainak védelme érdekében. Február 3-án az EU delegáció 10 Ugandában önmagát képviseltető e uniós tagállammal és Norvégiával együtt beindította azt a stratégiát, amely az unió emberi aktivistákat védő programját ültet át a gyakorlatba, és amelynek célja az, hogy az emberjogi aktivistákat védjük és segítsük, beleértve természetesen a melegjogi aktivistákat is. Az uniónak célja, hogy aggodalmainak újra és újra hangot adjon a törvénytervezettel és a kormányzat elégtelen fellépésével kapcsolatban, illetve a diszkrimináció, melegek elleni diszkrimináció ügyében. Ezen kívül az Unió természetesen a jövőben is támogatja a helyi emberjogi szervezeteket, amelyek célja az, hogy megváltoztassák az emberek hozzáállását a melegekkel kapcsolatban. Az emberjogi aktivistákkal újra fogunk találkozni, annak érdekében, hogy meghallgassuk véleményüket, hogy miben, hogyan segíthetünk nekik. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, Kellasz úr! A vita után most hat állásfoglalás indítványról kell szavaznunk, amelyre azonnal sort is kerítünk.